Um, um, uh, teljes mértékben támogatom ezt a pártokon átnyúló állásrólási indtványt uh, és uh, elkötelezett vagyok amellett hogy walesben és az egészségügyi királyságban küzdjek ezen jogokért. Lehet, hogy Nagy-Britannia távozik, de a régi kapcsolatok nem szakadhattak meg. Az EU és a brit jogok, állampolgári jogok, azok univerzális jogok. Az EU meg tudja védeni az emberi jogokat, nem szabad ettől eltávolodni. Kell nekünk az EU, hogy meg tudja védeni az EU, illetve a brit állampolgári jogokat, sokkal jobban, mint korábban. Nagyon fontos eh, látni azt, hogy az Európai Parlament tudja, hogy az EU és brit állampolgárok milyen eh, problémákba ütköznek, akkor, hogyha nincs automatikus eh, rendszer. Köszönöm, mondja az elnök. Anthony Hook a Rinyú részéről. Köszönöm szépen. A 27-ek Európájából nagyon sokan az Egyesült Királyságban élnek, és tanárok, ápolónők, mezőgazdasági dolgozók, brit emberek barátai, házastársai, gyermekei. Teljes mértékben elfogadhatatlan az, ahogy a brit kormány ezekhez az Európai Uniós polgárokhoz viszonyul. Hol van itt az egyenlő bánásmód elve? Mi történik ezekkel az emberekkel, akik az Egyesült Királyságban élnek, évek óta ott dolgoznak, adót fizetnek, és most könyörögniük kell, hogy ott maradhassanak. Olyan dokumentumokat kellene előteremteniük, amivel nem rendelkeznek, és olyan bonyolult formanyomtatványokat kell kitölteniük, hogy nagyon magas százalékban elutasítják ezeket a formanyomtatványokat. Boris Johnsonra nézzünk, hogy mi történik most az Egyesült Királyságban, és hogy hogyan haladunk egyre közelebb a katasztrófához. Köszönöm szépen, Judith Bunting, Renew, egy perc. Köszönöm. Ez egy rendkívül szomorú nap itt a parlamentben, hiszen arról beszélünk, hogy mi történik azokkal az Egyesült, azokkal az Európai Uniós állampolgárokkal, akik az Egyesült Királyságban élnek, és azokkal a britekkel, akik itt élnek az Európai Unióban. Az lett volna a legjobb, ha soha nem kell erről a témáról beszélnünk, és a Brexit nem történik meg. Az első és legfontosabb dolgunk az, hogy biztosítsuk azoknak az Egyesült királyságbeli állampolgároknak a jövőjét, akik itt az Unióban élnek, illetve fordítva. Jelen pillanatban egy letelepedési státuszi bizonyítékra van szükségük, és erre van szükségük az embereknek arra, hogy munkát vállaljanak, vagy hogy lakást bérelhessenek. Sok esetben ezeket hamisítják, és ez is csak tovább rontja a helyzetet. Remélem, hogy a brit kormány egyszer meghallgatja ezeknek az embereknek a problémáját. A britek ugyanúgy aggódnak amiatt, hogy ott maradhatnak-e abban az Európai Uniós országban, ahol most már az otthonuk van Szeretnék köszönetet mondani azoknak az Európai Uniós országoknak, amelyek már lazítottak a szabályukon, és segítséget nyújtanak azoknak a briteknek, akik évek óta az országokban élnek, hogy méltó módon ott maradhassanak, és remélem, hogy minden ország egyszer így tesz majd. Köszönöm szépen, Jean Brophy, Renew egy perc. Wrong person. You've, you've announced the wrong person. Nem a, nem a jó szemet jelentette be, én John Howard vagyok. Az állásolási indítvány utal a kilépési szerződésre. Azt mondják, hogy ez egy kiegyensúlyozott dokumentum, ez nem az. A valóság az az, hogy az Európai Unió állampolgárainak oka van arra, hogy féljenek, ugyanis az Egyesült Királyság béli eh, rendszer eh, rasszista és idegengyűlölő mindenki, akinek valaha foglalkoznia kellett ezzel, tudja, hogy hiba befejezni a szabad mozgást. Ez volt a legjobb dolog. Az Egyesült béli állampolgárok, akik az európai kontinensre jönnek, hogy itt éljenek, ők is azt látják, hogy kihat az életükre a brit lakosság egy kisebbségi döntése. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, mielőtt még döntenének a szerződésről, de nem hiszem, hogy ez be fog következni. Most következik Jane Brophy asszony, öné a szó. Yes, yes, it is now. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megfogad, megszavaztam ezt a, az állásolási indítványt, mert ez vonatkozik mind brit, mind pedig EU-s állampolgárokra. Tavaly a brit belügyminisztérium, akik nem formalizálták június 30-áig a helyzetüket, őket ki lehetett toloncolni. Ez abszolút félelmet kellett. Az állásolás vagy hangsúlyozza, hogy az EU-s állampolgároknak, akik ott élnek a Nagy Egyesült Királyságban, fizikai dokumentummal kell rendelkezniük, viszont hogyha nincs ilyen dokumentumok, akkor diszkriminációval kell szembenézniük. Úgy gondolom, hogy garanciákat kell adni az Egyesült Királyság részéről az állampolgári jogok irányába. Megszavaztam ezt azért is, mert ezáltal intézkedéseket lehet elfogadni majd a brit állampolgárok számára is, akik itt élnek az Európai Unióban. Köszönöm, hogy az elnök a következő hozzászólónk, Barbara Ann Gibson a Renew részéről. Thank you. Köszönöm szépen. Maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy az Egyesült Királyság döntése, mely szerint kilép az Európai Unióból, óriási hiba. De hát ha már mennünk kell, akkor rendkívül fontos, hogy az Európai Uniós polgárok jogai ne sérülhessenek. Az európaiak, akik az Egyesült Királyságban élnek, és a britek, akik az EU-ban élnek, megfelelőképpen kell, hogy tudják folytatni az életüket. Az Európai Parlament óriási támogatása egyértelműen mutatja, hogy kimondtuk azt a véleményünket, hogy a brit kormány jelenlegi fellépése nem elégséges. Embereket nem lehet áruciknek tekinteni és össze-vissza cserélgetni. Sajnálatos számomra, hogy el kell hagynunk az Európai Uniót, de örömmel szavaztam erre az állásfoglalásra, amely az emberek jogait megvédi. Köszönöm szépen, Stanislav Polcsáknak adok szót, illetve elnézést kérek, mondja az elnök, elnéztem a listát, Claire Fox következik. Köszönöm szépen. Én nemmel szavaztam mert már a 2016-os referendum óta folyamatosan mondtam, hogy megfelelő jogot kell adni azoknak, akik az Egyesült Királyságban élnek, de akkor a tori kormány egyáltalán nem hallgatott erre. Én úgy gondolom, hogy a kormányra kell hárítani a bizonyítás jogát. Nem tudom, hogy egy kormánynak kell -e maximálisan ellenőriznie azt, hogy mi történik a határaim belül. A mozgás szabadsága nagy veszteség lenne az Egyesült Királyság polgárainak a a részére? Hát nem tudom, ezen is el kell gondolkodnunk. És ha már a mozgás szabadságáról beszélünk, akkor természetesen nem arról van szó, hogy az Egyesült Királyság ellenséges lenne, vagy idegen gyűlölő, hanem arról van szó, hogy igenis ellenőrizni kell a határokat, és hogyha egy ország ellenőrzi a határait, az a saját integritásának védelmében történik, és ez minden országnak a joga, hogy ellenőrizze a határait. Én magam is örülök annak, hogy továbbra is megfelelő kapcsolataink maradnak. Köszönöm szépen, én is örülök ennek, mondja az elnök asszony, és most Stanislav Polcsaké a szó. Sajnálattal látom azt, hogy el fogják majd hagyni a britek az EU közösségét. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek örülnek ennek, mint például Oroszország vagy más szuperhatalmak, én viszont üdvözlöm azt a tényt, hogy lesz egy megállapodás majd um, Nagy-Britániával. A kilépési megállapodás kiegyensúlyozott, úgy gondolom, hogy az átmeneti időszakban az állampolgári jogokat garantálni lehet. Ami pedig a jövőbeli periódus illeti, a megállapodás kötelezettséget ró annak irányába, hogy legyen egy kiegyensúlyozott helyzet. Ez csak egy nyilatkozat. Tudnunk kell, hogy az EU állampolgárok milyen jogokkal rendelkeznek majd Nagy-Britániában. Ezt ugyanis nem fedi le a szerződés a skótok Észak-Írország estében és fontos ez, támogattam ezt before thirty one january when i will be kicked out of the eu against köszönöm szépen! Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak mindazoknak a parlamenti képviselőknek, akik ennek az állásfoglalásnak a támogatásával éltek, és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki a nagypénteki megállapodást maximálisan védi. Írország és az Egyesült Királyság szempontjából rendkívül fontos, hogy minden egyes polgár élhessen azokkal a jogokkal, amiket az Európai Unió biztosít neki. Hogyha a migrációs szabályok megváltoznak, akkor meg kell néznünk azt, hogy az Észak-Írországban születettek a családegyesítési jogukkal hogyan élhetnek majd, és biztosítanunk kell, hogy ezek a jogok ne sérüljenek. Mindazok, akik ír állampolgársággal rendelkeznek, nagyon fontos, hogy élhessenek a jogaikkal. Minden egyes európai parlamenti képviselő, figyelmét felhívom arra, hogy figyeljenek oda arra a brit kormányra, aminek nem lehet elhinni minden szavát. Ezért tovább megyünk, a következő felszólalónk Mick Wallace, parancsoljon. It's Mick Wallace turn because our previous speaker is not in the room. Clearly the rights of over 3 million EU citizens. A, há- a 3 millió EU, EU állampolgár jogait garantálni kell az Egyesült Királyságban a javas azokat a jogokat, amiket a nagypénteki megállapodás alapján garantáltak, ezeket is továbbra is garantálni kell. A EU neoliberális ideológiája minden EU, illetve brit állampolgárt fenyegetett a megszorítások politikája teljes mértékben alásta az oktatást, az egészségügyet, a lakhatást, illetve a megfelelő munkához, megfelelő bérekhez, szociális biztonsághoz való jogot. Írországban, még hogyha lenne egy olyan kormány is, ami foglalkozna a lakhatás problémájával, akkor is akadályoznák őket a fiskális szabályok. sokkal többe kerülnek azok a, a házak, amelyeket magáncsoportok hoznak létre, nem pedig a, az állam. The GUE also. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, és el kell mondjam azt, hogy a Sinn Féin béli kollégáimat, de a Brexit párti eh, kollégáimat is. Én támogattam ezt az indítványt, már csak amiatt is, hogy meg lehessen védeni az állampolgári jogokat, amelyeket rögzítettünk a nagypénteki megállapodásban. Boris Johnson amiatt ünnepel, hogy e, mit történik Észak-Írországban. Amit szeretnék mondani az az, hogy a nagypénteki megállapodás működik. Ez azt jelenti, hogy az Észak-Írországban élőknek továbbra is joguk van ahhoz, hogy írnek, vagy britnek, vagy mindkettőnek valhassák magukat saját választásuk alapján, ahogy benne van az a nagypénteki megállapodásban, az írek, akik Észak-Írországban élnek, és nem választák a brit állampolgárságot, nem lehet rájuk észreíteni azt. Kulcsuk képviselő a következő úton. Köszönöm szépen. Két és fél héttel a Brexit előtt meg kell néznünk, ugye, hogy mire kell majd felkészülnünk. Milyen kihatások lesznek azon Európai Uniós polgárok részére, akik az Egyesült Királyságban élnek. Meg kell néznünk azt is, hogy a 27 bentmaradó tagállam hogyan tudja majd ezeket a kérdéseket megoldani. Az EU 27 polgárok, akik Nagy-Britániában élnek, most sürgősségi megoldásokat kérnek tőlünk, és természetesen fontos, hogy ezt meg is tegyük. Az Európai Uniós állampolgárokat nem lehet deportálni az Egyesült Királyságból. Ez csak további káoszhoz vezetne. Boris Johnson azt mondta, hogy 2020. decemberig egy pozitív jövőbeli együttműködésben kell megállapodnunk. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a Brexit után az EU-s polgárok szabad mozgása maximálisan érvényesüljön, ez kell, hogy az alapja legyen az együttműködésnek. López Aguilar képviselő következik másfél percben. Agónikas. hemos votado la posición del Parlamento Europeo para proteger los derechos de los több évnyi tárgyalás után jutottak nyugvópontra ezek a megbeszélések az Egyesült Királyság kilépéséről. Hiányozni fognak nekünk, az európai szellemiségű brit barátaink, viszont a nacionalista, populista, reakciós képviselők nem fognak hiányozni. Egy dolog világos azonban, a kölcsönösség az Unió az itt élő brit állampolgárokat úgy fogja kezelni, ahogyan a britek kezelik az európai állampolgárokat, akik az Egyesült Királyságban élnek. Ugye például 30 ezer brit él a Kanári-szigeteken, és Spanyolországban is sok munkavállaló van, akik a Punta de Roca területén dolgoznak, ahol brit zászló leng. Nagyon sok munkánk van még, azt illetően, hogy a biztonságot garantálni tudjuk. Így például az Egyesült Királyság részvételét illetően a szabadkereskedelmi megállapodásokban, a bírósági joghatóság, a szervezetbűnös elleni küzdelem és a különféle feny- fenyegetések, amelyekkel valamennyien szembesülünk. Ezeket illetően nincs világos helyzet. A vita úgy tűnik, hogy egy párhuzamos univerzumban zajlik, nem kötődik ez ahhoz, ami igazán történik. Én nagyon gyakran kritizáltam Theresa May-t, a lassúságát, de most már működik a rendszer, sokkal jobban működik, mint a bármilyen fajta más kölcsönös rendszer, amelyre én gondolni tudnék. Nincs arról szó, hogy megtagadjuk az emberektől a státuszt, csak több bizeteket kérünk, és igazából csak itt városi legendákról van szó. Én mikor megvizsgáltam az eseteket, akkor azt láttam, hogy nincs egy semmilyen aggasztó dolog. A valóság az az, hogy amikor azt követelik, hogy, fizik, hogy fizikai formájú dokumentumok legyenek, amikor a brit kormányt kritizálják, akkor azon gondolkodom, hogy milyen indokaik vannak erre igazából. Elnök, köszönöm. Martin Horwood következik. Mm. Megszavaztam ezt az indítványt, mert ez megfelelő módon kritizálta a brit önkényes, nem megfelelő rendszerét, amely nem megfelelően bánik a 27 tagállamból származó barátainkkal. Guy Verhofstadtnak sok rajongója van az Egyesült Királyságban, amit mindig megvédi a, az állampolgári jogokat. Felismerjük azt is az egyik cikkben, hogy a brit állampolgárok sem akarják elveszíteni eh, EU-s eh, jogaikat. A nemzetközi állampolgári jogokra is szükség lehet, viszont mi is eh, Észak-Írországban mindenhol megadtuk az áll- brit állampolgársági jogot az embereknek, Cipruson, Máltán pedig voltak ugyanilyen fajta hasonló jogok, tehát ez kivitelezhető. Thank you very much for your points. Köszönöm szépen a hozzászólást. Jiří Pospisil következik. Köszönöm szépen, támogatom ezt az állásfoglalási indítványt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos jelzés volt ez a Brexit utáni időszakra nézve azok számára, akik az egyes Királyságban élnek és EU állampolgárok. Az ő jogaik nagyon fontosak számunkra, nagyon politikai jellegű ez a kérdés, és amikor majd a technikai kérdésekkel foglalkozunk jövőben, akkor elmondhatjuk azt, hogy a szabad mozgás megőrzése prioritás számunkra. A cseh köztársaságból érkeztem, 35 ezer cseh él jelenleg állandó jelleggel az Egyesült Királyságban. Nagyon fontos számunkra az, hogy egy olyan végső megalapodást találjunk, amelyel garantálni lehet az ott élők helyzetét. Köszönöm. Matthew Patton következik a függetlenektől. Köszönöm. Én ellene szavaztam az állásfoglalási indítványnak, méghozzá két okból is. Először is mert az Egyesült Királyságtól rendkívül köpönyek forgató ez a megközelítés, hogy azt mondjuk, hogy szabad és tárt karokkal várjuk a bárhonnan érkező polgárokat. De mi még mindig jobban bánunk az Egyesült Királyságba érkezőkkel, mint ami a britekkel történik, az Európai Unióban pedig fontos, hogy a viszonosság elve maximálisan érvényesüljön. Az Egyesült Királyságnak nagyon fontos, hogy saját maga ellenőrizhesse és irányíthassa a határait. Ezek egy országnak a határai, ez az ország úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból, úgyhogy nem lehet szabotálni az Egyesült Királyság kilépéséről szóló kérdéseket, mert az Egyesült Királyság így döntött, és mivel szerintem az EU megfe- meghoz- fellépése nem megfelelő, ezért nemmel szavaztam. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Nina Gill. Köszönöm, én igennel szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a kilépéssel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az állampolgári jogok biztosítása. 3,5 millió emberről van szó. Mindenkinek megvan a személyes története, mindenkinek megvannak a személyes problémái, de egy valami közös bennük, mindannyian azért jöttek az Egyesült Királyságba, hogy jobb életet biztosítsanak maguknak és családjuknak. Az a tény, hogy az Egyesült Királyság kormánya képtelen arra, hogy megfelelő rendszer dolgozunk ki arra, hogy ezek az emberek ott maradhassanak, hogy bizonyíthassák, hogy hol dolgoznak, hogy továbbra is bérelhessék azokat a lakásokat, ahol laknak, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Ez egészen borzasztó tapasztalatokat eredményez, és azt is mindenképpen el kell mondanom, hogy maximálisan felháborító az, hogy úgy tűnik, hogy a brit kormány nem csak ezzel a 3,5 millió emberrel nem hajlandó megfelelőképpen foglalkozni, hanem azzal az 1,2 millió brittel sem, akik az Európai Unióban élnek. Kérem a Labour tagoktól, hogy végsőkig harcoljanak a jogokért. Egyetlen egy jelentésre van időnk viszont a future of europe vitával kapcsolatos és jelentéssel kapcsolatos véleményeiket csak a holnapi szavazás után tudjuk sajnos meghallgatni. kérem amit gondolnak rásba adják be vagy pedig holnap a holnapi szavazás után mondják el és a kimaradó szavazatindokolásokat ahogy mondtam még a mai napon is be lehet adni rásban tehát a future of europe ra akik jelentkeztek kedves kollégák azért mondom el hogy el tudjanak menni időben. már csak egyetlen egy vita vitára van időnk és ez pedig, a, és ez pedig az emberi jogokkal kapcsolatos jelentés a demokrácia helyzete. Tehát kérem azokat a kollégákat, akik még erre a vitára várnak, ők maradjanak a teremben. Our first speaker, az első megszólalónk pedig J. Yunus. A jelentés a 2018-as évi emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unióval ezzel kapcsolatos politikájáról. Parancsoljon, uram! Elnök asszony, köszönöm. Meg kell törni azokat a mechanizmusokat, amelyek a világban az emberi jogsértésekhez vezetnek. A neoliberális politika nem tud fennmaradni az ilyen autoriter gyakorlatok és erőszakos formák mellett, amelyek kormányzási módok. A neoliberalizmus és az autoritarizmus együtt haladnak előre a világban. Ez igaz Franciaországra is, ahol látjuk, hogy a jelenlegi hatalom erőszakkal hogyan nyomja el a szociális mozgalmakat, vagy ahol látjuk csodálkozva, hogy a hatalom elfolytja azokat a mozgalmakat, amelyek a sötét neoliberális projekt ellen akarnak fellépni. Jelenleg Franciaországban a békés tüntetőket is erőszak sújthatja, több a rendőri erőszak, és a rendfenntartáshoz háborús fegyvereket alkalmaznak, amelyek pedig számos európai országban tiltottak jelenleg Franciaországban a szakszervezetisek, újságírók, más aktivisták jogai csökkennek, és az egyéni szabadságjogok is, amelyek pedig szerepelnek az alkotmányunkban és az egyetemes emberi jogok kártájában is. Mindez nyugtalanít minket, és felvetődik a kérdés, hogy oda kell figyelni az elvekre, az értékekre, a hatalmi túlkapások Franciaországban engedélyezett esetnek tűnnek, hát ezt, ennek véget kell vetni. Please keep the, the timing. Kérem, tartsák meg a felszólalási időt. Sojdrova asszony. Is yours. Za udělení slova. Evropská unie... Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kell az embriókat az üzleti érdekek értékeket és igazdani kell az emberi jogokhoz. Nem szabad az emberi jogokat az üzlet miatt feláldozni. Ezért kellenek szankciók és pozitív ösztönzések is, amelyeket a fejlesztési segély által adhatunk. Csalódott vagyok amiatt, hogy az a módosító, ami a keresztényekre vonatkozott, azt nem fogadták el. A keresztények gyakran diszkriminációnak vannak kitéve, és úgy tűnik, hogy nem védik meg a jogaikat. Nem tudom, hogy mennyire komolyan gondolja az Európai Parlament mindezt. Ezért ez ellen szavaztam a végén. Úr is már elment, ezért Claire Dalival folytatjuk tovább because there are two members missing. it's your turn now madam dalli. Um, Köszönöm szépen. Az emberi jogoknak egyetemesnek kellene lennie, és nem szabad ezeket kihasználni. Pontosan ez történik az Európai Unióban, kihasználják az emberi jogokat külpolitikai célokra, hogy azok országokat kritizáljuk, amelyeket nem szeretjük, vagy amelyeket az USA nem szeret. Ez történt például Szulemáni meggyilkolása kapcsán is, és teljes mértékben hallgattunk erről, szégyellem magamat, így nem lehet az emberiokról beszélni, katonai tisztviselőkről volt szó, akik az ISIS ellen is harcoltak, Irak szuverén területén gyilkolták meg őket. Mi történne akkor, hogy például az USA főtábornokát a heathrow az oroszok megölnék? Úgy gondolom, hogy akkor óriási felháborodás lenne. Ez a gond ezzel a jelentéssel. Beszélünk, aztán persze nem teszünk semmit se az emberi jogok megsértése ellen. Ahogy a kollégám is elmondta, a francia hatóságok erőszakosan lépnek fel a tüntetőkkel szemben, vagy az, hogy a katalán kollégáknak börtönben kell lenniük, nem élhetnek parlamenti képviselőjogokkal, ezt abszolút szörnyű. Köszönöm. Yes. Ményét Danoka asszony a következő. I also do not support Köszönöm. Ami engem illet, én sem támogatom azt, hogy az Európai Unió, mint egy tanítónő, mindenkinek előírja és megtanítsa, hogy hogyan kell az emberi jogok esetében eljárni. Az Európai Unió nem igazán prédikálhat az emberi jogokról, mert itt a mi házunk táján is vannak problémák. Ugyanakkor azért mégiscsak igennel szavaztam, mert van egy nagyon fontos paragrafus ebben a szövegben. És ez kimondja, hogy 2024-ig a hontalanok problémáját meg kell oldani az Európai Unión kívül és belül. Én úgy gondolom, hogy nálunk Lettországban nagyon komoly problémát okoz a hontalanok problémája, akik nem szavazhatnak, mert nincsen szavazati joguk. Ezeket az embereket a származásuk miatt hontalanná nyilvánították, pedig nagy részük helyi születésű. A származásuk a megkülönböztetés alapja és az elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, Jézsi Pospiszil a következő és utolsó hozzászóló. Ezután még akkor két rövid jelentése lesz időnk, és az Európai Unió jövőjére pedig holnap kerítünk sort. Köszönöm szépen. Támogatom ezt a jelentést. Úgy vélem, hogy az emberi jogok védelme fontos az Európai Unió számára, és nem csupán a területünkön élő személyek, hanem a harmadik országok állampolgárai esetében is. Ezt illetően szeretném elmondani, hogyha valóban tenni hajtunk valamit, nem csupán üres szólamokat hangoztatni, akkor az Európai Bizottságnak a szavakat tettekre kellene átváltania. Vannak olyan országok, amelyeknek támogatást nyújtunk, például gazdasági jellegűt, és meg kell nézni, hogy ezen országok mennyiben védik az emberi jogokat. Ugyanis, ha szembetűnő emberi jogsértésekre kerül sor, akkor nem támogathatjuk az adott országot. Végrehajtásról három felszólalónk van ehhez a riporthoz megvárom az első felszólalónkat mihaela sojdrova fog hozzászólni a néppárt részéről egy percben. köszönöm szépen elnök asszony támogattam ezt a jelentést úgy vélem hogy helyes az hogy az európai unió meghatározza külpolitikát és biztonságpolitikáját a multilateralizmus elve mentén. Ez az az elv, amely a NATO-ban is érvényesül, ez a legjobb garanciája biztonságunknak. És a jövőben is így lesz ez. Van néhány fenntartásom azt a részt illetően, amely az Európai Parlamenttel kapcsolatos, amelynek a külpolitika harmadik pilléreként kellene működnie. Ehelyett a tanácsot és a tagállamokat kellene követnünk ezen tárgykörben. Jó azonban az, hogy a parlament elfogadta ezt az állásfoglalást. Egy percre. Madame Vrecsionova, je vous en prie pour une minute za slovo a za možnost, že mohu vysvětlit. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta nekem a szót, és köszönöm, hogy alkalmat nyújt arra, hogy megindokolhatom, miért is szavaztam úgy, ahogy nem tudtam megszavazni ezt a jelentést. Itt kihívásokról, fenyegetésekről esik szó, amelyel szembesül Európa. eltökéltségre van szükség a kiber fenyegetések részéről, amelyek Oroszországból származnak. Egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a közel-kelet is. Felhívásra szeretnék élni. Azt illetően, hogy ugye egyre inkább összemosódnak a jó és a rossz határai. Egyesek saját érdekeiket követik. Az Európai Uniónak azonosítania kellene a fenyegető szereplőket, például Izraelt. Köszönjük. A mai felszólalások sorát pedig Rél Guidóval zárjuk. Parancsoljon egy percre, és akkor így már 2 óra 45 perc is van, utána bezárjuk. Parancsoljon. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, a jelentés ellen szavaztam, mert alapvetően a nyugat-balkáni országok EU csatlakozás ellen vagyok már, Románia és Bulgária csatlakozását sem támogattam, és az ebből adódó szabad mozgás pusztító hatással járt a Rúrvidékre, a hazámra. Ez a szabad mozgás a bűnözést, a prostitúciót, a fekete munkát és a szociális csalást erősítette, és különösen a szociális csalás, a szociális költségek megnövekedése a Rúrvidék számára csődöt okozott, katasztrofális, és nem csupán én mondom, hanem az SPD és és Duisburgi főpolgármester, vagy a Dortmundi polgármester. Amire itt szükség van, a kevesebb szabad mozgás. Köszönöm. Dankeschön, nagyon köszönjük, és akkor ezzel az ülést 15 óráig felfüggesztem, és 15 órakor a kollégákat visszavárjuk a plénumra. Nagyon köszönöm a közreműködésüket. További szép napot! Az elnök. Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu. Üdvözlöm Önöket, kezdjük meg a munkát újfent. Az első pont a tegnapi jegyzőkönyv a szöveg rendelkezésre, vannak-e észrevételek a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan? Nincsenek, ez esetben a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Ja esityslistalla varsinaisena asiana ensi... A napirendünkön szerepel először is az Európai Történelem meghamisítása és a második világháború emlékezete című napirendi pont nem lesz kék kártya használható ez a vitához. Mindenek előtt Manfred Weber kollégánk kap szót, aki benyújtott ezt az ásfoglalási tervezetet, tessék. Gentlemen, dear friends, dear colleagues, is not about history. Ez a mai vita nem a történelmről szól. Ez a mai vita a jövőnkről szól. Ugyanis akik meghamisítják a múltat, azok ignorálják a jövőt. 40 millió ember vesztette az életét a második világháborúban, vagy a világháborúhoz köthetően, és ez elég ahhoz, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy soha többé nem akarunk háborút. A náci Németország indított el a háborút, és borzalmas dolgokat követett el az emberiség ellen. Minden egyes német politikusnak el kell ismernie ebben országunk felelősségét. És minden politikusnak az Európai Unión belül és kívül felelősséget kell vállalnia abban is, hogy nem lehet játszadozni a történelemmel. És mi legalábbis a néppárt nevében nem fogadjuk el, hogy bárki is újraírja a történelmet legyünk egyértelműek. A Szovjetuniót megtámadta a náci Németország és Oroszország nagyon keményen megszenvedte a második világháborút. A Hitler-Stalin paktum olyan paktum volt, amelyet két rettenetes diktátor, két ördög kötött. A Hitler-Stalin paktum tulajdonképpen Lengyelország, Finnország, Észtország, Litvánia és Lettország, valamint Románia ellen fordult. Ez a paktum azt jelentette, hogy több millió európainak évtizedekig szenvedésben kellett élnie, és félelemben kellett élnie. Ez a Hitler-Stalin paktum komoly bűncselekmény volt a demokrácia és az emberek ellen. Nagyon sok évtizeddel ezután a paktum után azért vagyunk itt, hogy kimondjuk itt az Európai Parlamentben, hogy soha többé nem történhet ilyen. A közép-kelet-európai régió végre visszanyerte demokráciáját és függetlenségét, és közös feladatunk az, hogy együtt emlékezzünk a történelemre, és együtt építsük a közös jövőt. Köszönöm. Köszönöm, Weber úr. Most pedig meghallgatjuk a tanácsot Nikolina Brinyac. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, örülök, hogy beszélhetünk erről a nagyon fontos témáról. Meghallgattam Weber úr szavait, és ismerem azt is, hogy milyen fajta reagálása volt a lengyel hatóságoknak. Szeretném kifejezni együttérzésemet minden második világháborús áldozattal szemben. Nagyon fontos e- emlékezni Európa múltjára, hogyha a jövőjét akarjuk építeni a mai vita témája, e, azt taglalja, hogyan lehet tanulni